Kedves kollégák, kezdjük el az ülést, hiszen legalább két árnyék jelentős tevő itt van, és ez már elég ahhoz, hogy megkezdjük a vitát, az eszmecserét. So now on the agenda, uh... A napi rendem Jumo Szomarzsé vélemény tervezete az Európai Segélyalap a leginkább rászorulók számára szerepel, tehát megadom Omarzsi úrnak a szót parancsoljon. Oui, Omarzsi. I. <laughs> Madame la Présidente, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tartottunk egy első eszmecserét a legutóbbi ülésünkön a szakbizottságban, tehát emiatt nem is szeretnék visszatérni a vitának a részletes témáira ezúttal. Meglehetősen tartalomgazdag megbeszélést tartottunk, csak annyira szeretném a figyelmet felhívni, hogy az Európai Tanács pénzügyi keretről szóló tanácskozásáról beszéltünk, és azt mondtuk, hogy a legrászorultabbak élelmiszersegélyhez jutatása üdvözlendő, ugyanakkor a 2,5 milliárd eurós összeg igen erősen elmarad az elvárásoktól, és messze nem fedezi a szükségleteket. Mint egy 5 milliárd eurós összegre lenne ahhoz szükség, hogy minden igénynek meg tudjunk felelni. A legutóbbi ülésünkön el is mondtam, hogy teljesen érthetetlen, hogy a válság közepén, amikor az Unió a válság közepén van, egyre többen rászorultak, egyre többen szegény sorba süllyednek, és elfogadhatatlan, hogy őket cserben hagyjuk. Tegnap pedig Fáron Pöly elnök úr meghallgatásán eh, voltam, beszámolt a csúcsom történtekről, és jelezte, hogy ennek a programnak a kerete nem szűkül. Én úgy gondolom, hogy téves volt ez a bejelentés, mert, hogy önök is tudják, a források csökkennek, mert 2010-ben a keret még évente 500 millió euró volt. Egyszerűen ki lehet számítani, héttel beszorozzuk, az 3,5 eurót, ja, 3,5 milliárd eurót jelent. Most viszont 2,5-ről van szó, úgyhogy 1 milliárd hiányzik a legutóbbi adatok szerint. És még a három és félhez képest is sokkal több kellene a rászorulóknak. Tehát ezért ezt jeleznünk kell a véleményünkben. És ami a költségvetést illeti, az teljesen érthetetlen számunkra. Ezért úgy döntöttem, hogy egy módosító indítványt terjesztek elő, jelezve, hogy a szükségleteknek megfelelő összegről kell gondoskodni, ami minden tagállam igényeit fedezi. Mert a 27 tagállam lesz majd a jövőben a jogosultja ennek a keretnek, mert előzőleg ez nem így volt, ne felejtjük, 20 vagy 21 tagállam volt csak jogosult rá. Ez tehát az első észrevételem, a második pedig az Európai Parlament egésze kiállt, mégpedig nagyon fegyelmezetten. Minden frakció támogatta azt az elképzelést, hogy ezt az alapot meg kell hosszabbítani. És a parlament támogatása, valamint a, a polgárok megmozdulása, bízunk benne, hogy pozitív hatással jár, mert az új szabályozás már is megszületett, ezt kell majd megvitatnunk. És ez felveti azt a kérdést, hogy mi legyen a véleményünk az új javaslatról. A Foglalkoztatási Bizottság munkaütemezése nehezíti egyébként a dolgunkat, és összegeztük a problémákat, számos problémával szembesültünk főleg a jogosultság témakörében, hogy ki jogosult támogatásra. Arra emlékeztet a jelen helyzet, ami 1995-96 telén történt, ami nagyon kemény tél volt, a Rokárbizottság idején történt ez, és nagyon komoly élelmiszerhiány lépett fel, úgyhogy a legutóbbi bizottság alatt is történtek hasonló dolgok, illetve a rászorultság olyan szintet ért el, hogy a legrászorultabbakat komoly összegekkel kellett támogatni, segíteni, és ezt pozitívként értékeljük, de úgy gondoljuk, hogy itt elsősorban élelmiszer segélyprogramként kell működtetni ezt a programot a továbbiakban is. mert az élelmiszersegély a társadalmi befogadás hatásos eszköze lehet. A karitatív szervezetekkel is egyeztetéseket folytattunk, és arra jutottunk, hogy a rendeletet egyszerűsíteni kell, hogy minden szervezet igénybe vehesse a lehetőségeket hogy administratív akadályok miatt senki ne szoruljon ki ebből a körből. Tehát az új költségvetés keretében egyszerűbb szabályokra lesz szükség. Aztán a jelentésemben megfogalmazok még egy második javaslatot, vagyis arra emlékeztetve, hogy az Európai Bizottság platformot szervez, és ennek keretében létrejön egy internetes honlap is, és az az akciónak a célja, hogy a legkülső régiók se maradjanak ki a tevékenységekből. Tehát, hogy igénybe tudják venni, jogosultak legyenek az alapeszközeire. Aztán az ökofinanszírozást szintén problémának tartjuk, ez veszélyben van. Úgy emlékszem, ha nem tévedek, hogy 85%-os volt ennek a mértéke és javaslatom szerint 100%-ra kéne emelni. Mert nem tudja minden tagállam megfinanszírozni a szükséges olyan részt. És ez pedig azt jelentené, azt eredményezné, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a rászorulók. Ezeket a javaslatokat fogalmaztam meg tehát, és várom a kollégák álláspontját, véleményét számos kérdés foglalkoztat, és ezeknek az alakításához várok segítséget. A karitatív szervezetekkel együttműködve, illetve az Európai Bizottsággal közösen szeretnénk kidolgozni a megoldást. A jelentésemben azt javasolom, hogy az élelmiszersegély egészséges élelmiszereket, kiegyensúlyozott táplálkozást, illetve változatos élelmezést biztosítson. Az Európai Bizottság viszont azt jelzi vissza erre, hogy a szervezetekre bízná az étrend összeállítását, illetve bizonyítsák ők, hogy kiegyensúlyozott és egészséges étrendet biztosítanak a támogatás keretében. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekkel szembesültünk, ezeket meg kéne vitatni, és úgy gondolom, hogy a kollégákkal folytatott eszmecserében sikerül majd álláspontra jutnunk. A második kérdés, amelyet a kollégák elé szeretnék tárni, melyek azok a mutatószámok, amelyeket az Eurostat alkalmaz, hogy a célzott végrehajtást ellenőrizni lehessen, hogy a szegénységet fel tudjuk számolni, és a legrászorultabbak hozzájussanak a segélyhez. Az Eurostat egyelőre úgy tűnik, hogy a szegénységet anyagi, illetve élelmiszer rászorultságban nem nagyon vizsgálja. Az utolsó adatok 2009-ből származnak. És ez tehát egy olyan kérdés, amire választ kell találni. Aztán egy további kérdés, amelyel kapcsolatban szintén álláspontot kellene megpróbálnunk kialakítani, az, hogy hogyan definiáljuk a munkának az intenzitását. Vagyis a munka mértékét, illetve bevételeknek a szintjét eh, hogyan tudjuk eredményesen meghatározni. A jelentés elkészítésében együttműködtem a, bizony, a bizottsággal, és a munka intenzitását tekintve tisztázni kell ezt a kérdést, illetve meg kell határozni, hogy mely az a kör, amelyik valóban rászorul illetve a szegénység által fenyegetett. A szakbizottságban ma délután ülést tartva nem várunk különösebben nagy nyilatkozatokat, illetve megszólalásokat. A bizottság felé jeleztük már a felháborodásunkat, méltatlankodásunkat, és egy olyan jelentést szeretnénk alkotni, amely valóban a rendelet továbbfejlesztéséhez vezet. És ezt célozzák a különböző módosító indítványok, és reményeink szerint megfelelőbb lesz a javaslat a célnak megfelelőbbé alakul majd. Utolsó észrevételem, délelőtt erről beszéltünk, hogy a parlament és a tanács között új tárgyalási kör indul a költségvetésről, és a legrászorultabbak élelmiszersegély kerete áll ennek az egyeztetésnek a középpontjában, és remélem, illetve arra számítok, hogy az Európai Parlament nagyon keményen kiáll az álláspontjáért, hogy megkapjuk a megfelelő keretet, illetve a teljes szükségletet mm, le tudjuk majd fedni a forrásokkal. Ennyit szerettem volna elmondani. Végül jelezném, hogy valóban nyitott vagyok a kollégák minden nemű javaslatára, elképzelésére. Mert szeretnénk, hogyha egységesen felsorakozhatna a szakbizottság a javaslatok mögött. Köszönöm szépen, marie Teres Sánchez Schmidt kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen Omázsi úrnak is köszönöm a véleménytervezetet. konkrét, pragmatikus javaslatokra van szükség, és úgy gondolom, hogy ezek segítségével jutunk majd közös álláspontra, amit mindenki támogathat majd, és egységesen képviselhetünk. Sajnálatosnak tartom, hogy a több éves pénzügyi keretről egyezkedve a tanács ennyire keveset szánt erre a területre. Ez a 2,5 milliárdos összeg, ami az utolsó javaslat 7-én, 8-án született. A szemben azzal, hogy 4,5 milliárd volt az igényelt összeg, és nyilván az előző összeghez képest, a 3,5 milliárdhoz képest is csökkenést jelent. Úgyhogy a költségvetési egyeztetések témája lesz majd a módosító indítványok ezt célozzák, és meglehetősen eh, tartalomgazdag ez a terület. Számos kérdést ki tudnék emelni. Jó szándékú javaslatokról van szó. Úgy gondolom, hogy a költségvetési korlátokat figyelembe kell venni. Küzdeni fogunk a magunk kereteiért, de legyünk realisták. Tehát az 5 milliárdos igény és a 100%-os társfinanszírozás, illetve az önerőnek a teljes hiánya egy kicsit talán túl ambiciózus. Kiméljük magunkat a csalódástól, hiszen a cél az, hogy egységesen támogatni tudjuk ezeket az igényeket. Ezt tesz jót a karitatív szervezetekkel végzett munka szempontjából is. Tehát valamiféle nemzeti önrészt, társfinanszírozást azért meg tudunk tartani elképzelésként, hiszen minden tagállamnak a saját feladata, hogy részt vegyen ezen a területen. És egy közös irányításra van szükség a tagállamok, illetve az unió közötti szubszidiáltás szellemében. Úgy gondolom, hogy a forrás áttételből adódó lehetőségeket sem szabad elhanyagolni. Nehéz a tagállamok költségvetési helyzetem, úgyhogy kompromisszumot keresünk és az úgynevezett top-up szabály, egy 10 pontos szabály keretében reméljük megoldani a nehéz helyzetben lévő tagállamoknak a problémáját. A legrászorultabbak élelmiszer támogatását segítő karitatív szervezetekkel partnerségben érhetünk el siket, és a feladat tehát, hogy megvédjük a költségvetésünket, és hogy hatékonyan végezzük a munkát. A partner szervezetekkel együttműködve úgy gondolom, hogy a szereplők érdekeltek mozgásterét biztosítani kell, de ugyanakkor szubszidiaritás is szükség van. A legrászorultabbakat kell megfelelő élelmiszer segéllyel ellátni, és emiatt is ragaszkodunk hozzá, hogy prioritást kapjon az élelmiszer segély, illetve hogy valóban a rászorulókhoz kerüljön. Az eljárást egyszerűsíteni kell, ez az egyik legfontosabb dolog. A kedvezményezettek a karitatív szervezetek, és nem szabad, hogy administratív korlátok miatt kiszoruljanak a lehetőségből. Nem szabad tehát túlbonyolítani a hozzájutásnak a feltételeit. Aztán a helyes gyakorlatok cseréjét szolgáló európai platformot létre kell hozni. Ezt az internetes honlap szolgálja majd, illetve erről szól számos módosító. Úgyhogy az előadó módosító indítványait támogatom, és a bizottsághoz szeretnék néhány kérdést intézni általános tájékoztatást szeretnénk arról kapni, hogy részint a tagállami boríték mérete mekkora, illetve hogy oszlanak meg az illetékességek. Az úgynevezett Európai Szociális Alaphoz tartozó nemzeti borítéknak a, a mérete döntő, valamint a régiók függvényében alakul, hogy kit tekintenek rászorulónak, tehát célközönségnek az európai szociális alap szabályozásait figyelembe véve. Attól tartok, hogy a munkahelyteremtést nem veszik kellően figyelembe a forrásoknak az e, elosztása, és a legrászorultabbakon túl nagy lesz a teher, nem kapnak kellő támogatást. Ezért a bizottság javaslatával kapcsolatban föl kell tenni a kérdést, hogy mivel itt kényes kérdésekről van szó, nagyon sokan nem vagyunk arról meggyőződve, hogy az élelmiszer segít hatékonyan végre lehet majd hajtani, illetve a legrászorultabbakhoz el lehet juttatni az ESA szabályai értelmében. Tehát a bizottság és a parlament együttműködése arra kell, hogy irányuljon, hogy ne kerüljön vissza újra nemzeti hatáskörbe az élelmiszersegély. Tehát hangsúlyoznám, hogy a legrászorultabbak kell, hogy részesüljenek belőle. Ez nagy győzelem egyébként, hogy ezt elértük, és az unió láthatóságát is szolgálja, hogy a polgárok támogatást kapnak akkor, amikor a válság sújtja őket. Köszönöm. Köszönöm szépen a szocialisták nevében, Dancsél asszony. Mulțumesc, doamna președintă. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az előttem szólókkal magam is egyetértek azzal, hogy a gazdasági és pénzügyi válság súlyos hatással volt, és ez oda vezetett, hogy nagyon sok ember munkanélkülévé vált munkanélküli. Éppen ezért sokkoló, hogy ezen a területen a költségeket, a forrásokat csökkenteni akarják a költségvetést pedig mintegy 40%-kal csökkentették ezen a területen. Nagyon aggasztó, hogy ezek az emberek a legszegényebbek, a legkitettebbek nem félnek hozzá élelmiszerekhez. Sem elég, elegendő mennyiségűhöz, sem elegendő minőségéhez. Nem szabad elfelejteni, hogy Európában több mint 30 millió ember nem engedheti meg magadnak, hogy magának, hogy megfelelő élelmiszert tegyen, vagy húst tegyen. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a WHO adatait is megfigyeljük. Több mint 25 millió gyermek él a szociális kiszerítottság veszélyében, és közülük 5,7 millió soha nem kap új ruhát, csak használt ruhát, 4,7 millió gyermek pedig nem megfelelő cipőt hord. Mondjuk nyári cipőt nyáron, vagy téli cipőt télen ezek igazi anyagi az anyagi szűkös helyzetben élnek, és ezek az emberek persze más szolgáltatásokhoz sem férnek hozzá, az egészségügyi, az oktatási szolgáltatáshoz. És ilyen módon depriváltak lesznek felnőtt korukban. Nagyon sokat beszélünk az Európai Parlamentben a munkanélküliségről, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minden egyes intézmény foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Mit jelent ez? Új lehetőségeket kell találni, és a helyi és regionális hatóságokkal, illetve a jótékonysági szervezetekkel is együtt kell működni, és így kell kialakítani a programot. Az európai szinten 31 ezer szövetség hajtja végre a, szövet, a programot, 10 ezer önkéntes és 800 fizetett munkatárs dolgozik náluk. Van közöttük olyan, aki maga is az európai élelmiszersegély kedvezményezettje, és ezzel segít, ezzel képes víz tartani magát. Egyszerűsített szabályokra van szükség ezen rendelet alkalmazása kapcsán, illetve a program menedzsmentje kapcsán. Ugyanakkor az Európai Uniónak egy biztonsági alapot kell felállítania, mely lehetővé teszi, hogyha súlyosbodik a helyzet, akkor a krízist azonnal megoldják. Támogatom azt az elképzelést is, hogy a nagy élelmiszer láncokat segítsük abban, hogy a még nem lejárt élelmiszereket, melyeket az élelmiszer bankba szeretnének adományozni, megfelelő módon oda kerülhessenek. Nagyon fontos, hogy minőségileg magas szintű termékeket kínáljanak, sok szintű és egészséges élelmezésére van szüksége ebben a körben. Ezért van tehát szükség erre a programra, hiszen ez az eszköz az érintettek integrációját szolgálja. Vannak persze más integrációs projektek is, a rászorultak számára. Nos, a rászorultak számára gyakran ezek a programok lehetőséget kínálnak arra, hogy egymással találkozzanak. A szolidaritásról is szó van itt. Ne feledjük, 2013 a polgárok, az európai polgárság éve. A legelesettebbek, a legrászorulóbbakról szól ez a rendelettervezet, és világosan fel kell, hogy ismerjék ezek a legelesettebbek, hogy az Európai Unió szolidáris velük. A program ellenzőinek pedig azt kellene mondani, hogy nagyon sokan vannak, akik számára a napi betevő falathoz jutás a legfőbb cél a nap során. Omazsi úrral kitűnően együttműködünk a jelentéstevővel. Úgy tudom, hogy Huszmanova asszony nincs itt, úgyhogy Karim Delit kérjük meg, hogy válaszoljon. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je remercie mon, mon... Köszönöm szépen. Elnök asszony, Omázsi úrnak szeretnék először is köszönetet mondani a jelentését, mert a szakbizottság szempontjából lényeges módon kiemeli, hogy Európának meg kell védenie a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat. Olyan helyzet alakult ki, szomorú módon, hogy a a tagállamok államfői nem törődnek a szegényeikkel, és Európa számára más kérdéseket emelnek középpontba. Úgyhogy ezt elfogadhatatlannak tekintjük, mert a szegénység minden határt meghalad. És előadó úr, először is arra szeretnék emlékeztetni, hogy határozottan ellenezzük a javasolt költségvetést a következő programozási időszakra. A tanácsi javaslatot elutasítjuk. Még akkor is, hogyha az utolsó pillanatban egy kicsit emeltek rajta, a legrászorultabbak segélykerete messze nem elégséges, nem fedezi az igényeket, és prioritásá szeretnénk tenni a következő költségvetésben. Ez a 2,7 milliárd, mint javasolt összeg, még mindig messze nem elég. Tehát a rászorultsághoz kell az összeget alakítani, és egyre több a hajléktalan. Egyértelmű az üzenetünk. Legfőbb ideje, hogy cselekedjünk, és ezt nem kerülhetjük meg, ez kötelességünk miután az előadom valódi javaslatokat vár tőlünk, én kettőt szeretnék tenni, amelyeket központi jelentőségűnek érzek. A környezetvédők részéről nagyon fontosnak tartjuk a minőségi helybeli termékeknek a támogatását, és hogy fellépjünk az élelmiszer pocsékolása ellen szeretnénk a helyi termelők sorsát jobbá tenni, és hogy így is küzdhessünk az éghajlatváltozás ellen. Ne kelljen szállítani az árukat. Szeretném leszögezni itt a szakbizottságban, hogy a legszegényebbeknek is joguk van egészséges, kiegyensúlyozott, változatos táplálkozáshoz. Ennyit fűznék elsőként hozzá az előadó úr munkájához, javaslataihoz. A második pedig, hogy hangsúlyoznunk kell a partnerséget. Az operatív programba be kell vonni minden érintettet, a helyi termelőket, a szövetkezeteket, a különböző szervezeteket, a hajléktalanokkal foglalkozó segélyszervezeteket szintén a harmadik javaslat célja az egyszerűsítés. Én személy szerint ellenzem a társfinanszírozást. hiszen a tagállamoknak már eddig is központi kérdésnek kellett volna tekinteniük a rászorultaknak az élelmiszer támogatását, és ezt mivel nem tették meg, nem gondolhatunk arra, hogy ez segít. Tehát hozzáférhetővé kell tenni a forrásokat. Ez pedig azt jelenti, hogy ne legyen társfinanszírozás. Az európai hozzáadott értéket, illetve az európai értékrendet szeretnénk képviselni. Ez pedig a méltóságteljes élet jogát helyezi előtérbe. Ez egy segélyprogram, nem is nevezném karitatív programnak, és azt jelképezi, ami leginkább hiányzik Európából, ez pedig a szolidaritás. Köszönöm. Lászák. Mocsik Valácsász következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadónak, hogy felvezette a témát. Lenne pár megjegyzésem. És lesz majd egy kérdésem a bizottság felé is. Először is azt gondolom, hogy az megvalósítás egyszerűsége érdekében az lenne okos, ha ezt az alapot, ezt az európai alapot a legrászorultabbakat támogató alapot az egységes stratégiai keretbe illesztenénk be, így a Európai Szociális Alap is egy operatív programba kerülne be, bele. Kérdezném a bizottságtól, hogy vajon készült-e az egyes tagállamokról szükségértékelés, felmérés arra, hogy miként használják fel ezeket a forrásokat. És hogyha egy állam nem használja fel ezeket az alapokat, akkor felhasználhatóak-e más programokra? Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Nem tudom, hogy szeretne még valaki hozzászólni. Így van hosszú a listánk, Jan Obrich következik. Nem? Nem? Ja, ez egy régi lista, elnézést. Csak írjuk hozzá a neveket. Köszönöm szépen. Próbálok rövid lenni. Amikor először vitatkoztunk erről a kérdésről, azt mondtam, hogy nem értek egyet, nem tetszik a javaslat már az elejétől kezdve, egyáltalán nem értek egyet az előadóval, a saját frakciómmal sem. Szeretném megmagyarázni, hogy miért hiszen most a felelősségeket tologatjuk a tagállamok és az Európai Unió között, lehet, hogy én azért, mert 15 évig polgármester voltam Svédországban, és Svédországban a helyi önkormányzat felel a szegényekért, és felel a hajléktalanokért is. Ezért a helyi önkormányzatnak mindenki számára hajlékot kell nyújtania, és ezt törvény szabályozza. Hogyha ebbe az irányba haladunk, akkor két dolog történik. Először is, amikor a szegénység ellen veszük fel a küzdelmet, a legfontosabb dolog az, hogy munkahelyekért küzdjünk, hiszen a munkanélküliség teszi az embereket szegényé, ezért a munkahelyekért kell küzdenünk, ez az első dolog. Hogyha a szociális alapot használjuk fel, úgy, ahogy azt most tesszük, akkor felkészítjük az embereket arra, hogy munkát vállaljanak, felvegyék a harcot a munkanélküliség ellen. És hogyha ebből az alapból pénzt veszünk el erre a célra, a következő MFF-ben már 30 millió euróról lesz szó, vagy még többről, hiszen prioritásokat kell felállítani. Azért, hogy az emberek munkát vállalhassanak, vagy, a, vagy lehet, hogy ez a szegényeknek eh, adjuk át ezt a pénzt, hogy ehessenek. Szerintem rossz irányba haladunk Svédországban, ha ezt az új mechanizmust nézzük, a svéd polgármesterek azt fogják gondolni, hogy aha, európai pénzek, akkor tehetek én kevesebbet is. És ez lesz a gond. Végig, még egyszer végig kell gondolni, hogy miért tesszük mindezt. Hosszú, jó -e ez hosszú távon Európa számára, vagy lehet, hogy nem? Nem vagyok ebben biztos, és ez az én svéd tapasztalatom, és a pártomban is vitatkoztunk már erről Svédországban hosszú ideje, különösen arról, hogy kifelel a különböző kérdésekért az unión belül. És én azt gondolom, hogy az, ha ez a javaslat átmegy, akkor a tagállamok kevesebbet fognak tenni a saját polgáraikért. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Olcsik két szót, nem? Konstanca két szót parancsoljon. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elvi természetű kérdésem van, sőt észrevételem. Tudom, azt veszem észre, hogy egyre gyakrabban angolul vitatjuk meg a jelentéstervezeteket, és azt gondolom, hogy a kollégák 99%-a angolul tud, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy franciául sem olvasni, sem beszélni nem tudok olyan jól, hogy pontosan tudjam, hogy minden finomságot ki tudok fejezni. Egész egyszerűen elfogadhatatlan ez. Nagyon nehéz az, hogy egy olyan szövegről kell beszélnem, amit nem tudok elolvasni. Jó, hát olvasni tudok, de megérteni nem tudom. Tehát ez az elvi kérdés, melyet fel szeretnék venni. Úgy gondolom, hogy nem tudunk így hatékonyan dolgozni, legalább egy munkafordítást kellene megkapnunk angolra, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Csütörtökig kell benyújtani a módosító indítványokat, hát nem tudom, hogy hogyan nyilatkozzam, hiszen nem tudtam a szöveget lényegében feldolgozni másodszorban. Nem azt akarom mondani, nincs szükség a programra. Azt hiszem, hogy ezen a vitán már réges-régen túl vagyunk. Másrészt, még egyszer eszünkbe kell, hogy jusson, hogy hogyan jött létre ez a program. Már pedig ez a program a mezőgazdasági politika keretén belül jött létre, amikor a mezőgazdasági termelés hatalmas töbleteket ért el, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet célirányosan, okosan bánni ezekkel a töbletekkel. Azt mondtuk, értelme van, hogy a töbletet annak adjuk, aki valóban nélkülöző. Már azonban megszűnt a túltermelés, és ezért <clears throat> ezt kivették az első pillérből, és felmerült a kérdés, hogy szükség van erre a program, és ha igen, hol, honnan finanszírozzuk. Nos, úgy döntöttünk, hogy az Európai Szociális, Szociális Alapból finanszírozzuk majd. Egyet is értek én ezzel. Hogyha egy országban nincsen lehetősége a tagállamnak, hogy reagáljon a, erre a szegénységi helyzetre, hiszen voltak éppen ez a tagállam hatásköre. Német Szövetségi Köztársaságban, tehát Németországban is nagyon visszafogottak voltak a véleményalkotók, mi több az én frakciótársaim is visszafogottak voltak ezen kezdeményezés kapcsán, mondván, ez nem a mi, nem, ez tagállami jogkör, nem az Európai Unió hatásköre. De hát ez a múlt, viszont hogyha most azt mondjuk, hogy most már nem csak élelmiszert, hanem mindenféle más dolgokat, ruhát is eh, biztosítani kell, úgy, hogy növeljük a költségvetést, ezt azt gondolom, hogy ez eredeti elképzelésünknek mond ellent, mi szerint az a fő cél, hogy biztosítsuk a munkavállalók szerepvállalását a munkaerőpiacon. Nem segélyezni kell az embereket, hanem az emberek inklúzióját, bevonását, integrációját kell támogatni. Segéllyel nem lehet egy fenntartható európai szociálpolitikát kialakítani. Tehát igent mondanék, hogy a legszegényebbeknek biztosítsunk segítséget, de úgy, hogy legalábbis társfinanszírozást biztosítson a tagállam. Máskülönben a tagállamok csak szórják majd ezt a pénzt, mondján nem kerül ez nekünk semmibe sem. De még egyszer mondom, nem mi nem a mi hatáskörünk ez, hiszen ezek a kérdések, a szociális rászorultság segélyezése a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ennek fényében kérem a jelentéstevőt, a jel árnyék jelentéstevőket, hogy ennek megfelelő kompromisszumos indítványokat nyújtsanak be. Én sajnos nem tudom ezt megtenni, mert nem értem a szöveget. Mielőtt újra megadom a szót Teri asszonynak, tájékoztatni szeretném önöket, hogy miért nincs tolmácsolás, miért nincs fordítás. E, csak a körülmények szorítása miatt történt ez így. E, kír, e, kérésünk ellenére a foglalkoztatási szabbizottság nem volt hajlandó további későbbi ülésre halasztani a szavazást. Márciusban szeretnélek róla szavazni, ezért van nagyon kevés időnk arra, hogy ezt megvitassuk, és a parlamenti szolgálat nem tudta elkészíteni a jelentés fordítását, ezért adtuk ki csak angolul, nem is tudom, hogy milyen nyelven volt elérhető. Ez a jelenlegi helyzet, mi döntöttünk így, hogy nem készítünk véleményt, vagy hogy elkészítjük, de az nehézségeket támaszt, hiszen nem tudjuk lefordítatni egyéb nyelvekre. Ez, ez a helyzet. Deli asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök az Csak egy percben a svéd kollégának szeretnék válaszolni, hogy tessék arra odafigyelni, hogy amikor szegénységről beszélünk, és a munkalehetőséget ajánljuk gyógymódként, akkor ne feledjük, hogy több millió munkanélküli szegény van Európában, aki rászorul az élelmiszersegélyre. Mert a munka lehetősége ma nem véd a szegénység ellen. Tehát nem elég munkát kínálni szegénység ellen. az Európai Parlament megszavazta egységesen azt a platformot, amely a szegénység elleni küzdelmet tűztek ki célul, tehát ez a minimum, amihez ragaszkodnunk kell. És figyelembe kell venni, hogy aki nem rendelkezik a minimális jövedelemmel, az rászoruló. A tagállamok illetékességébe tartozik egyébként ez a terület, csak ugyanakkor, ha ezt ennyiben hagyjuk, akkor mi lesz Európával, mi lesz Európa jövőjével, hogyan védjük meg a polgárainkat. Én szeretném, hogyha Európa törődne a szegényekkel. Ne hagyjuk, hogy a tagállamok magukba zárkózzanak, azt mondják, hogy a szegények a mi dolgunk, Európa ne törődjön velük, ez így nem jó. Tehát jelképes szinten is szükség van a közös fellépésre. Az alapító atyák egyértelműen leszögezték, hogy minden európai polgárnak vannak bizonyos jogai, és elnök asszony, a méltóság teljes élethez fűződő jog ezek egyike. És ha már Európát képviselnünk kell, Európa nagyköveteiként kell, hogy viselkedjünk, akkor ez azt jelenti, hogy föl kell készülnünk a feladatokra a jövőre. Ha többen nem kérnek szót, akkor megkérem Omarzsi urat, hogy feje, zárja le a vitát. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani zárásképpen, hogy rendkívül érdekes ez a vita, mert feltárja az eltérő álláspontokat. Különböző nézőpontok fogalmazódnak meg. Hadd fogalmazzak a következőképpen. Megütközve hallom, hogy Egyesek számára ez nem európai illetékességű kérdés. A római szerződésben is szerepel, hogy mindenki jogosult az egészséges, tartalmas, kiegyensúlyozott táplálékozásra, illetve élelemre. Továbbá európai szintű cél, hogy 2020-ig felszámoljuk a szegénységet. Tehát ez tisztán európai hatáskör és feladat is, úgyhogy ezért kell fellépnünk ezen a fronton. És előadóként rengeteg üzenetet kapok ebben a témában, a postaládámba szinte be se férnek az üzenetek. És eközben döbbenetes, hogy a kollégák nem izgatják magukat ebben a témában. Tehát megfogalmazódnak különböző érdekeltségek, és ahogyan Karima képviselő említette, nagyon erős érzelmek is kapcsolódnak ehhez. A polgárok között egyre nagyobb az elégedetlenség, egyre nagyobb a segítség iránt igény. Ennek mintha nem lennének képesek megfelelni az európai intézmények, és teljesítenünk kell végre a feladatunkat. foglalkoztunk itt több különböző témával, ezek egy része a bizottságot érinti, kitérnék még néhányra. A módosítói indítványok sorát terjesztettem elő az imént elmondottak szellemében, mert úgy gondolom, hogy az európai alapot a kohéziós politikába kell beágyazni. És ehhez egy sor módosító indítvány segít bennünket hozzá, új szabályok kellenek, és az európai polgárok nehézségeit így tudjuk orvosolni. A legfontosabb kérdés a regionális résztvevőknek a bevonása ebbe a munkába. Ez egy alapvető jelentőségű kérdés, sőt, lényegbevágó hogy minden érintett szervezet jogosult legyen a részvételre, úgy határozzuk meg a különböző fogalmakat és szabályokat. És erre irányul néhány módosító indítványom. Szeretném továbbá világossá tenni, hogy ami azt a kérdést illeti, amelyet a bizottság kapott, vagyis hogy mi lesz a tagállami borítékok méretével. Csökkene a boríték, illetve a legrászorultabbak támogatását szolgáló eh, alapforrásai hogy alakulnak. Úgy gondolom, hogy ezt az Európai Bizottság kell, hogy megválaszolja, ami pedig Karima képviselő észrevételét eh, illeti. Az igazságos, egyenlő elosztás. Erre nézve is előterjesztettem a módosító indítványt szeretnénk, hogyha a karitatív szervezetek munkáját nem akadályoznák további bonyolításokkal, illetve szigorúbb szabályozással. Meglátjuk, hogy mennyire sikerül majd ezt az igényt teljesíteni, mennyire tudjuk elérni a célunkat. Szeretnénk elkerülni, hogy sóhivatallá váljon ez az intézmény, illetve hogy az Európai Bizottság elszabotálja ezt a területet, és ezért úgy gondoljuk, hogy jó néhány ponton tisztázni kell majd a vonatkozó rendeletet, mert a feladat ellátása különböző bonyodalmak által akadályozott, és teljesen egyértelmű, hogy a lehető legjobb rendelet sem működhet, nem teljesítheti a célokat, hogyha nem rendelkezik elegendő forrással. Tehát ezért kell, hogy síkra szálljunk, és az Európai Tanácsnál el kell, hogy érjük, hogy a jövőben legyen elég keret. Most már csak a módosítások határidejét kell kihirdetnem, nagyon itt van a nyakunkon, Február 21 délután 6 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Ezzel ezt a napi rendi pontot befejeztük. Feltételezem, hogy most a 12-esel folytathatjuk. Lambert van Nisterro és Konstanza Angela Krél jelentése az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítása és a 1083 per 2006 LK rendelet hatályon kívül helyezése. Utoljára, utoljára a kollégák azt mondták, hogy túl hosszan beszéltem. Most rövid leszek. Át is adom a szót Konstantának. Ez mindenkivel megtörténik, mondja az elnök, ne aggódj. Konstanca, akkor én most kicsit ö, hosszabban fogok beszélni, csak kicsit hosszabban. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és köszönöm Lambertnek is. A legutolsó regi ülés óta három trialógusra került sor, és más szakbizottságokhoz és trialógusokhoz képest szerintem nagyon jól haladunk. A következő úgy, ilyen megbeszélés holnap délután kerül sor Ezeken a megbeszéléseken a közös stratégiai keret függelékét átbeszéltük. Egyrésztről nagyon nehéz volt, hiszen valóban mondatról mondatra haladtunk, másfelől nem volt túl nagy eltérés a bizottság, a elnökség és a parlament által javasolt szövegek között, de hogy legyen egyértelmű, mi intézményként az Európai Parlament volt az első, amely javasolt valamit. Volt olyan helyzet, amelyben Lambert és én azt mondtuk, hogy oké, okay, elfogadjuk a tanács álláspontját, aztán eh, felismertük, hogy ők csak átmásolták a mi szövegváltozatunkat. Elég vicces volt. Kialakult most már a közös stratégiai keret függeléke, és megvetettük a CSF-ről, a közös stratégiai keretről szóló cikkeket, a 10, 11-es, 12-es számút, és hamarosan egyetértésre jutunk. A legnehezebb kérdés az volt, hogy lesz-e meghatalmazáson alapuló jogaktus vagy sem. A bizottság folyton egyetlen ilyen meghatalmazáson alapuló jogi aktust kérte, kért, amelyet a tanács visszautasított, miért pedig azt mondtuk, hogy rendeletre van szükség a CSF-ben, és felkészültünk arra, hogy további magyarázatot nyújtsunk hozzá delegált aktusként, de nincs egyelőre egyetértés arról, hogy legyen -e ilyen. Erről határoznunk kell. A bizottság részletes tájékoztatást ígért arról, hogy mi kerülhet bele a delegált jogi aktusba, és reméljük, hogy ezt a holnap meg is tudjuk beszélni, és végül egyetértünk. Tegnap véglegesítettük a területi fejlesztés tematikus blokkját, Eh, amely meghatározza a helyi fejlesztéseket, stratégiákat, a közösségi fejlesztéseket, valamint eh, eh, a közösségi fejlesztési stratégiák elemeit is. Ami a helyi akciócsoportokat illeti, egyetlen kérdés maradt nyitva, megint a delegált jogi aktusok felhasználása 29-es cikk 6-os bekezdésében, és a bizottság is tanulmányt ígért, és el is hozza a javaslatát erről, hogy mit lehet megtenni és mit nem. Ez a blokk foglalkozik arról, hogy a, az alap hogyan támogathatja a közö, közösségi kezdeményezeket, köz, kezdeményezéseket és az ITI kérdését. Ez a korábbi 99-es cikk, a következő lépés a tárgyalásban az lesz, hogy kialakítjuk az ex ante feltételek tematikus blokkját, valamint a teljesítési kereteket. Az ex ante feltételek kicsit nehézkesek, mert egyelőre nem készítettünk el semmilyen anyagot, amelyel, ami tárgyalási alapot képezhet. Reméljük, hogy a következő szerdáig kapunk egy javaslatot a bizottságtól és a tanácstól. Meglátjuk, és reméljük, hogy a lehető leghamarabb véglegesíthetjük el. Jól haladunk azonban, és az általános szabályok nagyon komplikáltak, ezért a tárgyalások sebességét szerintem nem ne, szerintem nem rossz, ezért vagyok biztos abban, hogy az eredményekkel még a nyári szünet előtt a plenáris elé járulhatunk, és reméljük, hogy akkor lesz elég idő a tagállamoknak, a régióknak és a partnereknek, hogy kidolgozzák operatív programjaikat. személyes megjegyzésem, de tudom, hogy Lambert is így érez. Néha igazán nehéz a tanácssal tárgyalni, amelyik nem igazán készült fel arra, hogy azt mondja, igazatok van. Még azt sem bírják kijelenteni, hogy oké, okay, újra átgondolom, a javaslatot. Nagyon komplikált dolgokkal kezdték, mint például a vonalkódos kondíciók. Nagyon nehéz helyzetet eredményezett, de reméljük, hogy ebben a csomagban kialakítunk egy olyan módszert, amelyel egyetérésre tudunk jutni, és jövő héten elkészülünk a legfontosabbakkal és kidolgozhatjuk az operatív programokat, és akkor a partnerek, régiók láthatják, hogy mi az irány, és reméljük, hogy le is zárhatjuk. Ezek a legfrissebbek a három oldalú tárgyalásokról, és Lambert, hogyha kihagytam valamit, akkor azt e- egészítsd ki. Akkor megadom neki a szót, mondja az elnök. Igen, az az ön elnök döntése. Lambert, szeretném amit hozzátenni? Vagy teljesen elégedett azzal, ami elhangzott? Ha nagyon szeretne szólni, akkor megadjuk a szót. Hát az ilyen felkéréseknek ugye nagyon nehéz ellenállni. Teljesen hely, helytálló beszámolót hallottunk, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek nagy dolgaink, amelyeket meg kéne olvani. E, a feltételek például egészen más dolog. Gondoljunk például a terjesítési mutatókra, továbbra is a tanács döntése, volt ez múlt héten. Hogyha ezeket nézzük, akkor azt kell megnézni, 7%-ról van szó? Maybe some, sometimes... Lehet, hogy eh, majd eh, készítünk egy jelentést, eh, vagy az előadók elmondják, hogy ők azt szeretnék, hogy egy kicsit messze mennék a gondolatainkkal. Lehet, hogy már a folyamat során ezt a az eredményeket szeretnék feljavítani 7 évre kivetítve, de nem szeretnék ezt ilyen bürokrata módon tenni. De lehet, hogy ilyen vitákra is számítanunk kell, és végül azt szeretném mondani, hogy igen, legutoljára az ELSZEF-ről beszéltünk, szociális alapról. Nagyon nagy a parlament bizottság és a tanács hozzáállása, nagyon nagy a különbség ezekben. Még egyszer, még a Strasburgi vitára is elhívt, elhívtuk a tanács képviselőit, aki teljesen e, elakadt. És ez ostobaság, hogyha nincsenek, nem mutat semmilyen rugalmasságot, többet, mint amennyi már a szövegben meg, szerepel, akkor nagyon nehéz egyetértésre jutni. Ha kapunk ötleteket arról, hogy mikért lehet a bizottságot a mi oldalunkra állítani, akkor jobb eredményre is számíthatunk. És ha nem mozdulnak meg, akkor ki tudja, mit teszünk vajon. A tanács mellé kell állnunk? akik alacsonyabb százalékot állapítottak meg, és akkor a bizottság nagyon elégedetlen lesz. És a, a szociális bizottsági kollégáinkat kérdezem, hogy hogyan menjünk tovább. Mondtam magamnak is, így van, meg, megkaptam a szót, elnök asszony, nem akartam senkit sem halára mutatni. Köszönöm, Lambert. Az árnyék előadók... Mr. Margi, I know, Olgik would also like to speak now. Tehát, hogy ki kér szót, Omazsi úr kér szót, és meg is kapja a szót Omazsi képviselő. Merci, je voudrais faire... Köszönöm szépen. Két észrevétel sorozatot szeretnék tenni délelőtt, amikor a régiók bizottságának az elnökével eszmecserét folytattunk, akkor jeleztem, hogy most teremtjük meg az együtt döntésnek a precedenseit. Tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a parlament jogosítványait tekintetbe vegyék, tiszteletben tartsák. És ezért szeretnék visszatérni arra a döntésre, amely az európai csúcson született. És a, az árnyék jelentéstevőnek a véleményét szeretném megtudni arról, hogy hogyan látja a mozgástérnek a mértékét, mekkora mozgásterünk a tárgyalásban. A tanács határozatában explicite szerepel egy feltételrendszer a makrogazdasági feltételrendszer. Benne van továbbá a teljesítménytartalék, stb. stb. Tehát azon gondolkodom, azon töprengek, hogy milyen mozgásterünk marad ennek fényében, amikor egyezkedünk az Európai Tanácssal. Tehát az együtt döntés, amelyet tiszteletben kellene tartani, számunkra mit jelent. A második kérdés, amelyet az előadóhoz intézek, a tárgyalási mandátumunkat érinti. Ebben a mandátumban az Európai Parlament kérem, hogy javítson ki, hogyha tévedek. Az öt alapnak a koherenciáját jogunk van vizsgálni a 2020-as stratégiának a fényében is. Viszont a három oldalú tárgyalások során kezdettől fogva a bizottság és a tanács a regionális politikát, illetve a 2020-as stratégiát és a hozzá tartozó eszközrendszer, például az európai szemesztert úgy kezeli, hogy amikor a tárgyaláson a téma felmerül, akkor mindig az európai szemeszterre hivatkozik a bizottság és a tanács. Tehát szeretném megtudni, hogy az előadó mit gondol erről, mi a véleménye. Úgy gondolom, hogy kaptunk egy mandátumot, ehhez kéne ragaszkodnunk. A kiinduló cél az volt, hogy a kohéziós politika ne hígulhasson föl a gazdasági doktrinák miatt, amelyek a megszorítást írnák elő. Hát, hogy amilyen rendelkezések születnek végül, ne ezt szolgálják. Köszönöm. Uh, I have to, to, to... Valóban csak röviden szeretnék egy gyors kérdést feltenni. Ez egyik a közösségi kezdeményezés. Hosszú vita volt ezeknek a struktúrájákról, illetve a költségéről. Ezeket gyakran a kap líder kezdeményezéseként értelmezik az emberek, és úgy gondolják, hogy így a líder hatáskörét a városokra is ki fogják terjeszteni. Márpedig ez egy tévedés, ez egy líder típusú kezdeményezés, amely nagyon magas operacionális költségekkel jár. 27 százalék. És ilyen módon felmerül a kérdés, hogy a kezelési, az üzemeltetési költség nem túl magas-e, főleg a városok tekintetében. A vidéki térségekben, ahol a hálózatok képítéséről van szó, a líder működik, de a városokban hogy működhetne egy ilyen? Ezen felül az ITI kérdését is fel kell vetni, ez pedig a delegáció kérdését firtatja. Márpedig a tanács ellenzi a delegációt, az ITI pedig a delegációnak feszül neki és mond neki ellent. Kérdem, hogy hogy látja ezt a kérdést. Kérje még valaki a szót. Mielőtt megadom a jelentéstevőnek a szót, Konstance vagy Lambert? Um. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy elmondhatom, minden alkalommal nagyon világossá tettük, hogy a tanács döntése a több éves pénzügyi tervről, mely kiterjed a kohéziós politikára, és ilyen módon az együttdöntés hatáskörére. Nos, tehát, hogy ez is ezt tettük világossá, csupán egy mandátumot jelent a tanács esetében, mind a Dán, mind a Ciprusi elnökség, mind az Ír elnökség is világossá tettem, hogy csak mandátumot kaptak, de nem tekintik úgy, hogy az igazi együttdöntést lesöprik az asztalról. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogy akarják ezt megoldani. Másrészt, hát látjuk a tanácsálláspontját, mi tudjuk a miénket, és előbb-utóbb meg kell egyeznünk. Nos, úgy gondolom, a tárgyaló küldöttség tárgyalási mandátuma viszont teljesen világos. Hiszen, hogyha felmerül egy új probléma, akkor a szakbizottsághoz kell visszaford, visszatérnünk, és ha megoldottuk a problémát, jó, ha nem, akkor a plenáristól kell megkapnunk a végső mandátumot. Így néz ez ki. Reméljük persze, hogy a problémákat korábban meg tudjuk oldani. Másrészt a parlament belső házszabálya előírja, hogy mikor kell a szakbizottsághoz és a mandátumhoz fordulni. iránt, ami mindezt a sok kérdést illeti, a trialógus során, és tegnap is megvitattuk ezeket a kérdéseket. Nos, a vidékfejlesztés területén és a vidéki térségben a lídert kell alkalmazni a városok pedig használhatják, ez egy megengedő megfogalmazás a jogszabályban, hiszen nagyon pozitív a tapasztalat. Tuk. Hogyha tehát a városok ezt az elvet, ezen elv alapján más projekteket is akarnak használni és alkalmazni, ez megengedhető, de nem kötelező. category of regions, how you want to bring this principle to... Persze a régió kategóriájával is van egy probléma. Mondjuk a tanács egy definícióra tesz javaslatot. Mondjuk, hogy az ilyesfajta régió 10 és 150 ezer lakost számlál. Nos, hát vannak ennél sokkal nagyobb városok. Ezért tehát problematikus a városok beillesztése ebbe a rasterbe, ebbe a struktúrába. És ezért arra kértük tegnap a bizottságot, hogy a tanácssal együtt javasoljanak egy szöveget, amely megoldja ezt a problémát, és lehetővé teszi, hogy támogassuk a kezdeményezést, anélkül, hogy az igazgatási eljárás túl bonyolult, túl merev, túl kevéssé rugalmas volna. Ugyanez vonatkozik a költségekre is. A kapacitás építést szeretnénk javítani, ezt szeretnék finanszírozni. Helyzetbe szeretnénk tehát hozni az embereket regionális szinten, hogy maguk ragadhassák meg a kezdeményezést, és ők dolgozhassanak a stratégiák kidolgozásán. Hasonlóan gondolkozik mindhárom intézmény, de a szöveg még nem készült el hiszen az egyes intézmények jogi szolgálatának szakvéleményére várunk, hogy mit lehet szabályozni egyáltalán a rendeletben, mit nem. Az ITI-ok Az ITI-ok, tehát a területi beruházásoknál meg kell említeni, hogy a helyi stratégiák az ITI szintje alatt vannak, nem kötelező, de az ITI kiterjedhet ezekre a helyi fejlesztésekre. Szóval úgy gondolom, hogy működik ez a rendszer, de biztosítani kell a régiók függetlenségét, rugalmaságát. Lambert. Igen, Jamus, Jenny Szomoré kérdésére válaszolnék. És vissza emlékeztetek arra, hogy mi történt az elmúlt hetekben. És ebből levonnám a tanulságot, hogy hogyan kell a régi szakbizottságnak fellépni. Nos, a tárgyalásokat követve a tanácsban azt mondhatom, hogy a, regi, a regionális szakpolitika több milliárdot kapott, vagy ajándékként, vagy ö, juttatásként Senki nem örül persze, hogy aztán sok pénzt el is csoportosítottak tőlünk, de hát ez a helyzet, most ezt próbáljuk meg belakni. De hát ugyanez történt a többiekkel is, mondjuk a kutatás-fejlesztés területén is. Bár az itt rében ülő kollégák tudják, hogy a kutatás fejlesztés területén nem volt olyan húsba vágó a megtakarítás. Az ITER meg a Galileo ugye kikerült a költségvetésből, és ilyen módon volt egy kis játéktere a döntéshozóknak. És nagyon érdekes volt, amit a itrés kollégák mondtak. Azt mondták, zajlanak a tárgyalások. és a tematikus koncentrációt, a kutatási infrastruktúrát, a tudás alapú társadalom kérdéseit szeretnénk előbbre vinni, és a segítségetekre van szükségünk. Ők a saját triadógusaikban is tárgyalnak, és az a kérdés, hogy a tudásrégiók, a tematikus koncentráció biztosítva van-e a rendeletben. Erre persze csak azt tudom mondani, hogy remélem, de nem vagyok benne biztos. Hiszen végezetül a szöveg megfogalmazása dönt, és a szöveg biztosítja majd, hogy a bürokraták ne akadályozzák meg a pénz folyósítását, azért mert rosszul lett megfogalmazva a szöveg. Absolutely unsatisfied because of the money, because of the flexibility, because of the... De hogy, és ezért a következő tárgyalás során, hogyha elégedetlek vagyunk mondjuk a rugalmasság hiánya, vagy az alkalmazkodóképes hiánya miatt, akkor az alulról való építkezés során a partneri szerződésekben is már, melyet idén minden országgal megkötünk, meg kell keresni problémák megoldását. Hiszen látni kell, hogy a fejlett országok 80%-a az éghajlatváltozás elleni politikákban részt vesz, az oktatási intézkedésekben részt vesz, ilyen módon a parlament integráltan az eredményeket. És nem csak az egyes költségvetési sorokon kell lovagolni, mondván, hogy az egy a ban mindenki panaszkodik, az egy b nem is olyan rossz, de hogyha az egy a t és az egy b t egy csoportban tekintjük, már is más az összkép. Persze, fel kell készülni arra, hogy a költségvetési szakértők keménykednek, de hát mi vagyunk a kemények, mert nálunk van a pénz. És látni kell, hogy sok kérdés pedig az Európai Szociális Alap, vagy a kohéziós alap, vagy a regionális alap old meg, azáltal, hogy sikerült modernizálni ezeket az alapokat. De attól félek, hogy a parlament maga magát ismétli meg. Szóval két üzenetem van, hogy összefoglalja mindazt, amit mondtam. Egyrészt koncentráljunk arra, hogy az egyes rendelet tervezetek hogyan tudnak egy irányba hatni, hogyan válnak koherensé, másrészt pedig üljünk össze a jelentéstevőkkel, a többi jelentés jelentéstevőjével, valamint a Horizon és az Európai Technológiai Intézetről szóló jelentés jelentéstevőjével. Hiszen mi derül itt ki? Például az regionális innovációs klaszterek ugyanazt a célt szolgálják, mint amit mi a regionális alapokkal akarunk elérni. Például a tematikus koncentráció ügyét írják zászlajukra, mi több, és ezt most magyarul mondom, tematikus koncentrációs hábokat, vagy a tematikus koncentráció forgató korongjait, központjait akarják létrehozni, úgy, hogy ez ne suttogó propagandával terjedjen, hanem mindenki halljon róla. Kommunikáljuk ezt az emberek, a szereplők, a döntéshozók felé. Hiszen máskülönben megakad a lemez, olyan lesz az Európai Unió kommunikációja, mint egy megakadt lemez, amely mindig ugyanazt, ugyanazt játsza. Tehát jó lépéseket teszünk, de nem elég a jó lépéseket megtenni, ezeket kommunikálni is kell. És ebben az esetben valóban a kohéziós és a szociális alappal, valamint a beruházási alappal magunk is igazi változást tudunk elérni az európai emberek, az európai ö, oktatási intézmények és az európai valóságban összességében. Nem tudom, hogy hogyan, de hogy ezt kell, ezt kell megtenni. Talán egy picit túl sokat beszéltem. Jól van, köszönjük szépen. Legközelebb majd egy percet kapsz. Köszönjük szépen. Hogyha jól értem, akkor a második jelentésre térhetünk rá, az pedig Jan Olbricht jelentése. Igen. Mi is gyorsan haladunk. Január 31-én volt egy trialógus, február 18-án pedig egy technikai találkozót tartottunk. Vannak elemek, amelyről mind a három partner egyetért, és vannak kérdések, melyek még nyitottak. Egy előzetes megállapodás jött létre a támogatások hatásköréről. Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy ma délelőtt a nagy cégek támogathatóságáról beszéltünk. És a megállapodás szerint a kutatásfejlesztés, energiahatékonyság és ICT területén nem lesz nagy különbségtétel a nagy és a kis cégek között, tehát nem kerülnek e területen hátrányos megkülönböztetésbe nem különböztetjük meg őket. Ezen felül pedig a kutatás fejlesztési infrastruktúrára is pénzt lehet majd fordítani az előzetes megállapodás alapján, valamint a kisléptékű turisztikai, kulturális infrastruktúra kialakítása érdekében is mobilizálhatunk majd pénzeszközöket. Nem tudom, mi mit jelent a kislépték de a kislépték azért azt jelenti, hogy kicsi. A lépték kicsi, ezért kisléptékű. Tehát kisléptékű, mert kicsi a lépték, lehet majd támogatni. Van még egy-két kérdés. A sport infrastruktúra, valamint a rekreációs infrastruktúra támogathatósága tekintetében. Ezt mind a tanács, mind a bizottság ellenzi ezt a lehetőséget. sikerült az alapszolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákat kiemelni a szövegből a fejlettebb régiókban, bon, és ez egy nagy siker, hiszen voltak éppen így megakadályoztuk azt, hogy félreérthető legyen a szabály, és mondom, az alapszolgáltatások infrastruktúráját nem lehet támogatni. A következő, hogy kitekintsek a jövőbe, a következő trialógus éppen erről az általam említett eh, cikkről lesz. Ami pedig a beruházási prioritásokat illeti, megegyeztünk a három fél abban, hogy egy-két elemet beemelünk a listára. Például az e-kultúra, az elektronikus kultúrát beemeljük. Vagy, vagy az energiahatékonyság támogathatósága is megjelenik a kritériumok között, és nem csak a KKV-k esetében. És persze, ne feledkezzünk meg, az városi mobilitás, az urban mobility kérdéséről, amely természetesen maga részéről a tematikus koncentráció hatája alá tartozik. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy 12%-ra nő a küszöb a kohéziós alapban is. Ezen felül a a hő és az energiatermelés összekapcsolásának magas hatékonyságú megvalósítását is célul tűztük ki. Mondom, ez a kogeneráció, a magas hatékonyságú kogeneráció is egy olyan cél, amelyet egy technikai ülésen meg fogunk vitatni. És megemlítem még a harmadik dimenziót, ez a városi dimenzió. Ez az általános rendelet hatája alá tartozik, hiszen a partneri megállapodás szól erről. A szabályokról szóló kritériumok, mely szabályok alapján a városi térségeket ki lehet alakítani, ki lehet választani, Nos, erről még vita zajlik. A bizottság és a tanács előkészítették a városi térségek definícióját, de a kérdés az, hogy mit értünk városi térség alatt, ezen van még a vita, ebben kell egyetértésre jutnunk. Aztán nyitott kérdés még az 5 százalék. Az RDF 5 százaléka amelyet az úgynevezett integrált városi akciókra lehet fordítani. Nos, ebben az ezen 5% igazi hozzáadott értéke a bizottság számára, hiszen ők a szövegszerzői, szerzői, a delegáció maga. Az tehát, hogy a különböző elemekről nem a bizottság dönt, hanem maguk a városi, az agglomerációs hatóságok döntenek. Mi pedig arra tettünk javaslatot, hogy a delegáció különböző fokozatait vezessük be. A könnyített vagy egyszerűsített delegációtól, amikor mondjuk csak a projekteket választják ki a helyi hatóságok, a teljes jogú delegációig, ahol a projekt odaítélés és eh, támogatás minden egyes fázisát a helyi hatóságok vézik. A régi szakbizottság arra hatal, hatalmazott meg bennünket mandátumában, hogy terjesszük ki a delegált mandátumokat, és biztosítsuk az igazgató hatósággal szemben a helyhatóságoknak, a városi, agglomerációs helyhatóságoknak nagyobb jogkört. Nagyon örülök, hogy a régiók bizottsága is támogatja a városi fejlesztési platformot, Meg lehet, hogy ez csak az én értelmezésem. A Regi Szakbizottság arra adott nekünk mandátumot, hogy a kérdést taglaljuk. És minél inkább arról azt magyarázza a bizottság, hogy nem is annyira az Európa 2020-as programból eredeztethető e célkitűzés, hanem sokkal inkább ez egy taktikai platformája alapján eldönthetjük, hogy a projekt működik-e vagy sem, annál nehezebb a helyzetünk. De ez még mindig egy negatív mandátum a szakbizottságomtól, tehát vissza kell, hogy menjünk, hogy módosítsák. A régiók bizottsága ezt kész elfogadni, hogyha hozzá kapcsolódik. Tehát, hogyha a régiók bizottsága részt vehet ebben az egész akcióban, akkor elfogadja az ügyek ilyetén alakulását. A másik oldalon pedig egy kicsit szélsőséges volt a reagálás az európai városok, illetve az Urbakt részéről, de az Urbakt viszonylag függetlenné vált, tehát eredményes volt a megbeszélésünk. És hogyha őket függetlenednek, akkor az Európai Bizottság veszi át az ellenőrzési feladatkört. Valakinek követnie kell, hogy ez működik-e vagy sem. Tehát ki kell fejteni, hogy egyrészt az Európai Bizottság nagyon kemény álláspontot véd, és nekünk is egy viszonylag erős szakbizottsági álláspontunk van, a tanácsé pedig nem egészen világos. Igazából őket nem zavarja akár így, akár úgy alakulhat. De ez egy kényes terület, és a szakbizottság elé visszahozzuk majd úgy gondolom a végleges döntésre irányuló javaslatot. Azután a végrehajtási aktus, illetve a delegált aktus témakörében az innovatív akcióknak, intézkedéseknek az eljárás rendje egy olyan terület, amelyet a bizottság delegálni szeretne, a tanács inkább egy végrehajtási aktus szeretne. Ennek függvényében dől majd el, hogy a következő mm, hetek során kikapja meg ezt a feladatot. Tehát így néz ki a probléma valójában. A következő téma pedig ezen a héten, február 21-én szeretnénk a városi dimenziós területet, illetve a támogatásnak a hatája témakörét lezárni. A beruházási prioritásokat meg kell vitatnunk, és a tematikus koncentrációval fogunk kezdeni, ez a legnehezebb témakör. Ez az általános rendelet alá tartozik. És itt felmerülnek a különböző mutatószámok. Ezeket a mutatókat egyáltalában nem értem mert belső megállapodás született a bizottságnál, hogy minden rendeletben felsorolják majd a vonatkozó mérőszámokat. Tehát ez a horizontális elv. Viszont a konkrét rendeletekhez a mutatóknak szinte semmi közük nincs. És ezek szolgálják az adatgyűjtést. Ugyanaz a kohéziós alapnál, az erfánál, tehát ez a jogi norma szöveg a módosításokba bele se mentünk, mert úgy gondoltuk, hogy ez valóban egy szakmai szűkebb terület. Legyen akár végrehajtási aktus, legyen egy delegált aktus, mindenképpen lesznek módosító indítványok a zöldek, a GUE részéről, úgy gondolom. De a többiek viszont nem terjesztettek elő módosítást. Szerintem nem a politikusoknak kell mód, a mérőszámokat kidolgozni. Ez nem a mi feladatunk. A mi dolgunk a szakpolitika alakulása, alakítása. Hogyha ebbe belekezdünk, akkor ezzel felnyitjuk Pandora szelencejét, és aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Az eredményeket mérő számokat alulról, a terepen kezdve kellene ki dolgozni. Meg kell őket kérdezni, hogy mit javasolnak, milyen adatokat gyűjtsünk, ahelyett, hogy megmondanánk nekik. Legyenek különböző kilométerszámok, illetve négyzetméterszámok. Persze erre teljesen szükség van. Gondolom, hogy egy jogi aktusban van a helye. A bizottság úgy kezeli, mintha életbevágó lenne a számára, nem tudom miért. Úgyhogy a mandátumunk arról szól, hogy ezeket töröljék, meglátjuk, mi lesz. Köszönöm. Az RFA-hoz valaki hozzá szeretne szólni? Deli képviselő kapja meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy minél előbb eredményre jutunk a tárgyalások során a tanácsa a tematikus koncentrációt le tudjuk zárni, illetve a, az 5%-os delegálás a városi hatóságok felé. Remélem, hogy ez megoldódik. Mert én úgy látom, hogy ez akadályozza az előrelépést. Az Európai Bizottság nem mindig segít bennünket a haladásban. Akkor, amikor az utolsó pillanatban előhúznak mindenféle szakmai, technikai kérdéseket. Ez lassítja a dolgot, késlelteti, hátráltatja. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a kérdésben is nagyok a tétek, és elsősorban az energia merül fel. Tehát nem szabad a területi dimenziót eh, szem előtt téveszteni. Egyrészt a helyi termelést, illetve áruforgalmat kell ösztönözni, Erről beszéltünk is délelőtt. És előadóként ezt a területet én felügyelem, fontos számomra. Aztán a lakhatási helyzet, akár örök lakásokról, akár bérlakásokról van szó, mindenképpen az energiahatékonyságot előtérben kell tartani. Tehát az építőipar egy nagyon fontos ágazat, hiszen az üvegházhatást okozó gázoknak a 40%-áért fele, Tehát az energiatakarékosság az nagyon fontos. Az energiahatékonysági irányelvet végre kell hajtani. A beruházásoknak ezt kell célozniuk, és az erfával is ezt kell segíteni. Tehát mindenképpen ezeket az intézkedéseket kell előrevinni. Köszönöm. Cornelia Ernst kapja meg a szót. Cornelia. Ja. Um... Also Einstieg, äh, als Einstieg wollte ich einfach... Kezdetképpen annyit akartam mondani, hogy figyelnünk kell a három oldalú tárgyalásokra, hogy itt különböző vélemények versengenek egymással. Arra kell tehát figyelnünk a trialógus során, hogy ne lépjük túl mandátumunk határát. És ragaszkodjunk a saját álláspontunkhoz, és ne adjuk be azonnal a derekunkat a bizottság szakértőinek. Azért is mondom, mert az egyes kérdésekben nem olyan szívesen változtatta meg a mandátumot. Éppen ezért valóban az egyes ilyen megkeresések során méreható vitát kell folytatni. Aztán a kérdések. A városi platform semmilyen támogatást nem kapott a tisztelt ház egyetértett nagy többséggel, hogy nem akarunk így eljárni. Ebben a Connectivity Hubban vagy összekapcsolási forgatókorunkban sem látok megoldást, és amit az RB a Régiók Bizottsága mondott, Nos, azt mondta, hogy a Régiók Bizottsága hatásköre alá tartozhatna egy hálózat, de meg kellene akadályozni, hogy ezzel párhuzamosan egy új struktúra jöjjön létre. De összességében nem értem még ezt az egészet, tehát erről még vitet kell folytatni. Aztán a KKV-król. Azt gondolom, hogy a KKV-k ról gondolkoznunk kell, hogy ezeknek prioritása van a számunkra, vagy sem. Márpedig én úgy gondolom, hogy a kis és középvállalatoknak mindenképpen prioritásos támogatott helyzetet kell élvezniük. Vonatkozik ez egyébként az üzleti modellekre is. Ez ne csak a nagy cégek készítsenek üzleti modelleket, hanem a helyi piacon résztvevő cégek is készítsenek ilyeneket. És ne hagyjuk, hogy erről lebeszéljenek, hiszen minden mögött nagyon is anyagi érdekek szerepelnek. Az iparpolitika területén sem sikerült áttörést elérni. De úgy gondolom, hogy a két, Európa 2020-as stratégia korrekcióját jól szolgálhatja ez a eleme a problémának, ami az energiahatékonyságot illeti. Abszolút egyetértek a zöldekkel, erről még túl kevés vita folyt, és úgy gondolom, hogy mi itt a szakbizottság egy irányba kell, hogy húzzunk, és az álláspontunktól annyit sem térhetünk el. I don't see anybody else. Jan... Nem látok más hozzászólási igényt. Ján esetleg? Igen? Általánosságban egyetértünk, vannak olyan elemek, amelyek számunkra teljesen alapvetőek. Az egyik a KKV-knak a prioritása hogy őket kiemelten kezeljük. A tagállamok helyzete eltér, úgyhogy az a kérdés, hogy hogy lehetne ezt a kérdést úgy megtárgyalni, hogy ez a KKV ügyét segítse. Ez a tematikus célkitűzések közé tartozik. A második elem az energiahatékonyság. És nagyon rugalmasak vagyunk valamennyien, hogy módosítsuk a határértékeket, de feltétlenül aláhúzzuk az építőipar szempontjából, a lakáshelyzet szempontjából az energiahatékonyságot. Legyen szó itt középületekről, illetve lakóépületekről, mindenképpen az építőipar áll ennek a középpontjában. Ahogy Karima el is mondta, teljes joggal nem túl bonyolult kivitelezni, és nagyon jó eredményeket érhetünk el vele. Aztán a platform kérdés is egy nagyon érdekes ügy. Azért érdekes, mert kezdettől fogva úgy beszélünk itt a szakbizottságban, hogy mint hogyha ez nem lenne igazán szükséges. A bizottság pedig módosított az álláspontját, és azt mondta, hogy ez egyfajta szakmai együttműködés, vagy hasonló, tehát ez már korlátozza ennek a körét. Úgyhogy úgy kell feltennünk a kérdést a tárgyaló csapat szempontjából, hogy legyünk-e nyitottabbak például arra, hogy a régiók bizottsága is részt vehessen a folyamatban, vagy ellenezzük ezt. A bizottság a platformban nagyon nagy súlyjal vesz részt, sokkal nagyobb súlyt képvisel, mint a többi elem, tehát ez komoly kihívás. Hogyha módosítani kell a mandátumot, akkor visszamegyünk majd a szakbizottság elé, és döntsön a bizottság, hogy elfogadja ezt, vagy sem. Tehát nincs is más választásunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig engedjék meg, hogy egészen röviden támogassam, tájékoztassam önöket, Enrique Manner, illetve Mári Terez nevében, vagy részéről, az ETC-vel folytatott tárgyalásokról. Rika Manner legutóbbi tájékoztatása alapján egy januári három oldalú tárgyalásra került sor, és négy területet kezdtek el tárgyalni, részben be is fejezték őket. Az egyik a jogosultsági szabályok, illetve politikai természetű kérdések maradtak itt nyitva. Ezeket majd a következő ülésen kell lezárniuk. És szakértői ülést is tartottak időközben ezekről. És ezeket már előterjesztették a tárgyaló delegációnak kell kimondani a, a döntést, és e, még ezen a héten a tematikus e, területet szeretnék lezárni. Az erfával erős a kapcsolódása ezeknek a témáknak, úgyhogy a beruházási prioritásokról ezért nem sikerült még megállapodásra jutni. Úgyhogy várjuk, hogy hogyan alakul az erfának az ügye. És reméljük, hogy az RTC e ügyét le tudjuk majd zárni márciusban a beruházási prioritások rögzítésével együtt. A tematikus koncentrációt illetően pedig eltérő nézőpontok alakultak ki. Nagyobb rugalmasságot szavaztunk meg a mandátumban az RTC e programjai kapcsán, és öt tematikus célkitűzést javasoltunk négy helyet, ahogyan a bizottsági javaslat előirányozta eredetileg. Aztán egy másik javaslat érkezett a tanácstól, amely egy kicsit eltért a parlamenti javaslattól, tehát ez a kérdés még nyitott. Az első eszmecserét már megtartottuk, és Manner asszony abban reménykedik, hogy a munkát folytatva sikerül megállapodásra jutni a minél előbbi jövőben. A következő trialógus jövő kedden lesz majd az az elképzelés, hogy a monitorozás, a értékelés, illetve a pénzügyi irányítás témaköröket tárgyalják meg. Ezekkel a kérdésekkel egyébként szakértői szinten is foglalkoznak, mert a CPR tárgyalások keretei közé tartozik, tehát az ETC politikai szintű egyeztetéseiben hát nem kell, hogy ezek szerepeljenek. Ennyit szerettem volna röviden. Mári Terezt kérdezem, hogy kiegészíte. Kíván kiegészítéssel élni? Mári Terez. Igen, néhány apróság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is hangsúlyoznám, hogy elégedettek vagyunk a trialógus alakulásával. Minden résztvevő így gondolja. És az együttműködés légkörében zajlanak a tárgyalásaink, és annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy például a vidékfejlesztés volt egy hangsúlyos téma. Számunkra az Urbakt keretei között ez nagyon fontos. Azután a jogosultsági szabályokat vizsgáltuk részletesen, és várjuk az ERFA sorsát, hogy hogyan alakulnak a róla szóló tárgyalások. A legutóbbi megbeszéléseken pedig a tematikus koncentrációról is beszéltünk, illetve öt tematikus célt határoztunk meg. A tanács a 80%-hoz tartja magát, tehát négy célkitűzés 80% és egy ötödik pedig 20%, amit szabadon lehet eldönteni. És én ezt sajnálatosnak tartanám, mert a régiók mind eltérnek egymástól, tehát egy kicsit nagyobb rugalmasságot kéne biztosítani. Aztán az egyéb rendeletekhez hasonlóan a területi együttműködések, illetve a tárgyalások a következő két hét mm, arról szól, hogy rendezni kell néhány nem, kiegé- nem kielégítő területet a területi együttműködés 5% lenne a kohéziós kereten belül, mi többen reménykedtünk. Egyelőre nagyon messze vagyunk ettől. A legutóbbi tanácsi csúcson 100 millióval bejebb kerültünk, de ezzel együtt szinte még sokkal komolyabb megoldásra vágyunk. A területi együttműködés egy olyan terület, ahol küzdenünk kell, hogy megfelelő keretet kaphasson. A területi együttműködés a méret gazdaságosságnak a záloga, illetve a versenyképességet is ezt teszi lehetővé. Nem nagyon sikerült meggyőzni a tárgyaló partnereinket, de próbálkozunk le kell tenni az érveket az asztalra, tehát a nagyobb költségvetésért fogunk továbbiakban is harcolni. Azután a társfinanszírozás, a finanszírozási borítéknak a mérete, és a 150 kilométeres határ a határon átnyúló együttműködések esetében, tehát még sok téma vár megvitatásra. Úgy gondolom, hogy ezzel végig is néztük, hogy mik a nyitott kérdések. Köszönöm, Francesz is. A rugalmassághoz szeretnék hozzászólni. Elnézést, mindig rosszkor csörrem meg ez a telefon. Úgyhogy most félreteszem. A parlament nagyobb rugalmasságot kér a szakbizottságtól a tematikus koncentráció terén. Tehát négy helyett öt célkitűzés lenne a bizottsági javaslattal ellentétben. A tanács kompromisszumot javasol, azt mondja, hogy legyen négy tematikus eh, e célkitűzés, és maradjon rugalmas a 20%-a keretnek. Tehát a borítékban maradjon a plusz 20% rugalmas keret. Már itt ezzel egyetértek, annak ellenére, hogy a tanács ezt javasolja, ez nekünk még nem elég, tehát annak szelmében kell folytatni, amit a szakbizottság szeretne. Hogyha más nem kíván hozzászólni, akkor köszönjük szépen. Viktor, Viktor, légy szíves, számolj be, illetve tedd meg az észrevétel, de előtte még Terez. Csak annyit akartam mondani, hogy a felhívnom figyelmüket arra, hogy nagyon fontos, a szigeteknek, ott nem kéne megtartani a 150 es határt azért, hogy hozzáférhessenek eh, határon átnyúló eh, együttműködési alapokhoz. Ez a határt eh, az én javaslatomban már eltöröltük. A parlament 2010. szeptemberében már elfogadott erről egy állásfoglalást. Kérem a hogy a tárgyalók képviseljék a szigetek érdekét. Lambert? Egészen röviden. A területi együttműködés eigenlijk steeds, steeds belangrijker, omdat daarin ook die de, de, de, de heel specifieke... Szóval a területi együttműködés nagyon fontos, hiszen ez világosá teszi, hogy a regionális együttműködést európai szinten is biztosítani kell. A szigeteket is bevonják, és a nagyobb határokat is átlépik. Tehát meg kell néznünk, hogy hogyan lépünk tovább. Látni kell tehát, hogy a mandátumot ki lehet-e bővíteni azért, hogy az eszköztárat megfelelő módon tudjuk-e alkalmazni tudjuk majd alkalmazni. Kutatásfejlesztésben és hogy elérhessük azt, amit szeretnénk a programokban. Például a Horizontban beszéltünk a kiválósághoz vezető lépcsőket. Nem tudom, hogy ez mit jelent, de nyilván pénzről van szó. Eh, ezt együtt kell elintézni a regionális szervezetekkel, az egyetemekkel, és így tovább. És tovább kell fejleszteni a regionális együttműködést, hogy hova vezet ez a lépcső, azt meg kell vizsgálnunk. Amikor az eszközökről beszélünk, akkor olyan eszközöket alaki, ö, kapunk, amelyeket már elmúlt években mi fejlesztettünk ki. Meg kell néznünk tehát, hogy milyen mértékben tudjuk a létező eszközöket felhasználni, akkor amikor azt szeretnénk elérni, hogy két program között szinergia álljon elő. A régiók ezt például elért, elismerték, volt egy hetedik keretprogram, és ezt is megtehetjük, és felhasználhatjuk ezeknek a területi célkitűzéseit, de azt kell elérnünk, hogy hogy pont ez az eset áll elő. De ez nem szerepel a Horizon programban sem, hanem az új beruházási politikában ö, szerepel. A, hogyha hatásosan akarunk, dol- hatékonyan akarunk dolgozni, és nem akarunk túl bürokraták lenni, akkor ez működhet. Köszönöm, mondja az elnök. Viktor következik. Uh, Vannak fejlemények, kezdemé... kedvezőek, rosszak is. Először arra szeretnék hivatkozni, hogy jövő héten tartjuk a második trialógust és február 27-én, valamint március 18-án zajlik a harmadik, és reményeim szerint az utolsó, ami nagyon kedvező hír. Szeretném megköszönni az ír elnökségnek és a bizottságnak, amelyek készek voltak, hogy végül össze-össze üljenek és elfogadják a napirendet. Vannak további kevésbé kedvező fejlemények is. Ezek közül a legfontosabb a tanács eh, eredménye az MFF-ről, Miért? Azért, mert abszolút kategóriákban a kohéziós alap pot jelentéktelenül érinti, csak két milliárdal lesz kevesebb. A döntés legnagyobb változata a Connecting Europe eszköz. Hosszasan és unalmasan vitáztunk arról, hogy miért kell ezt így tenni, hogyan tegyük, és ha megtesszük, akkor nagyon okosan a parlament kompromisszumot fogadott el, amely előírja a 10 milliárdot, amelyet a kohéziós alapból helyezünk át ezt a 40 milliárdot a bizottság javaslata szerint. A legutóbbi MFF tanácsi javaslatban most már csak 19 milliárdról van szó, kevesebb, mint a fele, több mint 51%-a kevesebb az eredetinél, egyidejűleg a 10 milliárdot, amelyet a kohéziós alapból kell átutalni a Connecting Europe eszköz részére. Ez egy nagyon komoly problémát teremt, hiszen a gyakorlatban a CF áthelyezéseknek felét a kohéziós e, alapok nemzeti borítékáiból helyezik át. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tanács milyen döntést hoz, amely új kérdéseket teremt. Egyértelmű, hogy a környezetvédelem, környezet e, dramatikusan átalakult a CF részére, és még magamtól kérdezem, hogy a, azok a tagállamok, amelyek elkötelezték magukat a CF iránt. Miért olyan mohók, hogy a CF-nek több mint a felét levágják. Szeretném ragaszkodni kéne elkötelezettségünk iránt, kompromisszumunk iránt, iránt is, de keményen kell tárgyalni a tanácssal és a bizottsággal azért, hogy megfelelőbb javaslat álljon elő. Egyidejűleg elismétlem javaslatunkat, hogy ugyanezek a rendelkezések szerepelnek az általános szabályokban és a kohéziós alapszabályzatában, valamint a CF eh, rendeleteiben figyelemmel arra, hogy a parlament majd meggyőzi a tanácsot arról, hogy erre a nagyon fontos eszközre figyelemmel legyen. Összefoglalásképp nem lehet a CF-et teljesíteni akkor, hogyha nincs pénz. Ez egyértelmű és ez új aggodalmakat teremt majd nem csak a tanácsban, de a parlamentben is, amikor majd erről vitatkozunk. Más kérdésekről, amelyek napirendre kerülnek, ahogy önöket is tájékoztatták legutóbb, a parlament megismétli javaslatát a Connecting Europe eszközzel kapcsolatban, és a tanács ellenezte ezt az ötletet, bár, de remélem, hogy a legközelebbi ülésen már mind a tanács, mind a bizottság a mi oldalunkra áll, és megtartjuk. Az a rendelkezés, amely különféle tevékenységeket kizár az ETS-ből, ugyanazokat a módosítókat nyújtottuk be, mint a tanács, tehát nincs szükség további tárgyalásokra a problémát megoldottuk. Az energiahatékonyságban és a megújuló energiák felhasználásában lakhatási kérdésben ugyanaz volt a módosítás, mint a tanácsé, tehát a probléma megoldódott. Fontos még elmondani, hogy a KKV-k jogosultsága kérdésében, ahogy Jen is mondta, el kell mondanunk újra, hogy a KKV-k azok, amelyek elsősorban az energiahatékonyság elsősorban a kedvezményezettjei, de nem az egyetlenek. A beruházási prioritások energiahatékonyság és megújuló energiafelhasználás kérdésében ezt erősített, megerősítette a javaslat, hiszen ugyanazt a módosítást nyújtottuk be, mint a tanács bár a, tanácsnak, a, a bizottságnak ellenkező volt a hozzáállása. Ezt majd újra fogalmazzuk nem várunk komoly vitát. A következő két ülés legnagyobb problémája a, az a tény lesz, hogy a bizottság és a tanács továbbra is ellenzi a mi módosításunkat a beruházási prioritások e, tekintetében, a kogenerációs és az e, elosztási hálózat kérdésében. Nem szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy miért ilyen fontos. Nagyon örültem ma reggel, amikor hallottam a felszólalókat, legyen ők, legyen ők, ők előadók, árnyékelőadók, régiók bizottságának képviselői, más érintettek, és a kedves kollégám Sergio Karana is elmondta véleményében, hogy miért fontos ez az egész. Ragaszkodnunk kell a mandátumunkhoz, és biztos vagyok abban, hogy a bizottság végül elfogadja majd önöknek azt fontos tudniuk, hogy a tanács azt mondta nekünk, hogy szükségtelenek tartják, hiszen megnyitja az ajtót más javaslatok elő, de a gyakorlatban a tanács nem folytatott komoly vitát erről a kérdésről. Remélem, hogy most majd jobban felkészülnek, és a mandátum egyértelműbb lesz. Általában ezek a legfontosabb problémák, a közös nevezőkről csak támogatni tudom a kollégákat, hiszen egyértelmű, amikor megnyitjuk Pandora szerencéjét, a parlamentnek módosítania kell a közös mutatókat, amely nagy gondot teremt, és kevesebb vitát eredményez, ezért sokkal jobb lesz, hogyha rugalmasak vagyunk és realistábbak, és ezt megvalósítási aktusokon keresztül intézzük el, ahelyett, hogy a jogszabály csomagba foglalnánk bele, hiszen az sokkal merevebb lesz majd, sokkal nehezebb lesz adaptálni ilyen állandóan változó környezetben 2020-ig, ezért ismétlem ugyanazt a kérd, kérést, ahogy, amit Ján is megtett már. Semmi oka annak, hogy a bizottság ne álljon a parlament oldalára, és végül lezárhassa az esetet. Köszönöm szépen, így van. Köszönöm, mondja az elnök. Viktor, Nikos, ön az egyetlen árnyék előadó, nem tudom, hogy szeretne hozzászólni, nem? Kérem, még valaki szót, van-e megjegyzésük Viktor előadásához? Lambert, nem szeretne beszélni? Nem hajlandó? Mert hogyha senki nem szeretne bármit hozzáfűzni, akkor megköszönjük Viktor előadását, és Joachim Celler nincs itt, őt nem hallgatjuk meg tehát. Jens Geyernek itt kéne lenni 5 órakor. Ne, elnézést, nem vettem észre önt. Akkor az ön napi rendi pontjával folytatjuk. Jelezni akartam, hogy mégiscsak lássák, hogy itt vagyok, ne gondolják, hogy nem volnék itt. Köszönöm szépen, és örömmel számolok be arról, hogy a saját kezdeményezésű jelentésről készülő anyagomban min gondolkoztam el. A kiinduló pont az, hogy az ipari régiók az EU-ban melyekben a hagyom és ipari bázis jelentősen csökkent az elmúlt időben, és ezt megtapasztaljuk sok év, sok helyütt, hogy a textilipar, az acélipar, a és gépipar, vagy akár a bányászat jelentősen visszaesnek. És semmi nem maradt hátra, csak sívó kopárság és szegénység, és ezek a régiók speciális igényekkel jelentkeznek. A saját kezdeményezésű jelentés éppen a jó gyakorlatok alapján szeretné ezeket a specifikus igényeket megvizsgálni, és gazdasági, szociális és környezetpolitikai szinten értékelni a kihívásokat, valamint válaszokat keres. Jelentésemben szólok az európai alapok szeretéről, elsősorban persze a regionális alap szeretéről, annak érdekében, hogy az általa megvizsgált régiókban a hátrányos helyzetet megszüntessék, csökkentsék. A Jelentésem az ipari, iparpolitika és a regionális politika határmesdjéjén mozog, ezért tehát az ipari ágazat fontos szerepet játszik majd, elemzem majd a, a kihívásokat, és a ellen, ez, ez ellen tett lépések lehetőségét, a strukturális és a ko kohéziós alapok szerepét kidomborítom, megvizsgálom majd a konverziós kitekintéseket, a konverziós perspektívát, és keresem majd a strukturális átalakulás jó példáit is. Végezetül pedig kihangsúlyozom a e régiók számára az EU regionális politikájának jelentőségét, és mindezt beágyazom a regionális politika szélesebb kontextusába. Kitekintve a múltban zajló vitákra is, és bemutatva a Smart Specialization in eh, eszközét is, amely az ipari termelés megőrzését is szolgálhatja. Erről szólt tehát az én anyagom, és mindez persze megjelenik majd a jelentésben is, és most pedig örömmel várom a kollégák észrevételét. Thank you very... Köszönöm szépen! Mazzoni úr, Manesco, asszony nincs itt, Karimanelli következik. Merci, Madame la Présidente. Je remercie euh, le... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak az első dokumentumon végzett munkát. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy maga a téma az újraiparosítása az Európai Uniónak nagyon is aktuális, hiszen meg kell állapítanunk, hogy naponta zárnak be üzemek, gyárak, és Európa számára ez óriási probléma. És több millió ember emiatt feleslegesé válik, és nagyon megnehezíti az életét a munkanélküliség. Tehát éppen jókor készült el ez a jelentés, mert ideje irányt váltanunk. Most már a rövid távú gondolkodáson túl kell lépnünk, és a felületi tüneti kezelésen túlmutató megoldásokkal kell Európát jóléthez segíteni. Úgyhogy az első szakaszában ennek a munkának meg kell határoznunk, hogy melyek azok a területek, amelyeknek a helyzetét fejleszteni tudjuk a strukturális alapok segítségével. Én úgy gondolom, hogy azokat az iparágakat kell előnybe helyeznünk, amelyek a zöld környezetbarát tevékenység felé indultak el, mert ezek a jövő iparágai. Egyre több európai polgár és vállalkozás igényel olyan termékeket, szolgáltatásokat, amelyek környezetbarát módon készülnek. És így tehetjük az ellátási lánc egészét zöldebbé a gyártástól a kereskedelmen át a felhasználásig. El kell kerülni az erőforrások kimerülését takarékoskodnunk kell az energiával, mert az energia költsége, szerintem mondanom sem kell, folyamatosan emelkedni fog. Tehát egy iparpolitikának messze menően figyelembe kell venni, hogy ez egy véges erőforrás, jól kell vele gazdálkodni. Úgyhogy a helyi és regionális hatóságoknak lesz ebben messze menő szerepük, hogy segítsék az ipart átállni egy zöldebb működési módra, egy környezetbarátabb működésre. Úgy, hogy közben a polgárokhoz is közelebb kerüljünk. Ezt nem lehet kizárólag az alkalmazottakra hárítani. Őket be kell vonni, nem csak az övék a feladat, de nagyon fontos szerepük van magában a munkában, mert náluk van a szaktodás. Tehát az átállás a munkavállalókkal együtt kell, hogy megtörténjen. Zöld munkahelyeket kell létrehozni. Helyi munkahelyeket, amelyeket lehetetlen átköltöztetni. És tisztességes jövedelmet biztosító munkahelyekre gondolok, ami pedig a szakképesítéseket illeti. Itt nagyon fontos szerepe van az oktatásnak, a szakképzésnek. Az Unió nem elégedhet meg azzal, hogy egyszerűen csak megakadályozzuk az ipar kiköltözését távolabbi országokba, mint mondjuk az ERFA beruházásai segítségével, hanem úgy kell gazdálkodni az infrastruktúrával és a humántőkével, hogy biztosítsuk a munkavállalóknak a jövőjét olyan szakmákat tanuljanak a fiatalok, amelyekből meg tudnak élni a jövőben. Tehát ez a jelentés arra mutat rá, hogy egyrészt az infrastruktúrát át kell alakítani, és meg kell találni az ERFA és az ESA közötti szinergiákat. Mindezt a szakképzés szolgálatába kell állítani, és az európai szociális eh, alapot is be kell vonni a feladatoknak a teljesítésébe. Tehát erre az összefüggésre szerettem volna felhívni a figyelmet. És úgy gondolom, hogy a jelentés valóban egy új modellt vázol fel, egy új társadalom felé vezető fejlődési ívet rajzol. Tudatosítanunk kell, hogy az energiaforrásaink végle, végesek, egyszer elfogynak az energiahordozók, tehát olyan modellt kell kialakítani, hogy a holnapi para is működhessen. Köszönöm. Merci beaucoup. Lambert. Köszönöm szépen, Lambert. Fannisztor következik. Yes, thank you very much. This... Maconi asszony nincs itt, és tőlem kicsit másképp fog hangzani, Örülök, hogy foglalkozunk ezzel, de, de egy kicsit csalódott vagyok. Mert az ipart úgy kezelik, mint, ahogy régebben, mint amilyen régebben volt. És a mi rekonstrukciónkban az ipar és annak problémáinak kiegyenlítettebbnek kéne lennie. A politikai, bizottság politikai tanulmányaiban, amelyek az iparosodásról szólnak, ott nem találok, nem találok más dokumentumot, amely erről a témáról megjelent. A másik dolog az, hogy persze, ahogy Deri asszony mondta, miféle ipart szeretnénk és milyen eszközökre van szükségünk. Ma délelőtt, lehet, hogy ő még nem volt itt, ma délelőtt az állami támogatásokról beszéltünk, és hogyha belegondolunk abba, hogy mire van szükség, hogy kell-e vajon újabb eszköz, amivel a nagyobb vállalatokat támogatjuk, infokommunikációs vállalatokat. Az én régiómban ezek a 90-es években össze omoltak, és új vállalatok jöttek létre a helyükön, és ezek teremtik meg most az hajó építőipar alapjait, ami nagyon értékes ipar. Látják, hogy a diversifikációja egy ilyen ágazatnak megteremtette azt, hogy másképp tudunk az vállalkozásokkal, iparágakkal bánni, amelyek igazán vonzóak, ahogy Deli asszony is mondta. Először azt kell, meg kell néznünk, hogy milyen politikát alakítunk ki, és lekonstruáljuk azokat a területeket, amelyek a legnagyobb problémákat szenvedik el, és aztán olyan eszközöket alakítunk ki, amelyek ezek az új tevékenységeket támogatják a környezetvédelmi ágazatban, az infokommunikációs ágazatban, a tudásalapú ágazatokban. És meg kell mutatnunk, hogy a keret, szabályozási keretek között miként lehet ezeket a kezdeményezéseket elősegíteni. Hiszen a múltbeli iparágak nincsenek már ott, Ázsiába költöztek. De hogyha most valami visszajön, de azt jelentősen automatizálták, akkor gondolkodhatunk emberek, nélkül, emberek nélküli iparágokban is. De kell az nekünk? Nagyobb vitát érdemel ez. Hallottam a megjegyzését a specializációról, hiszen a specializáció régi európai elv, hogy olyasmit próbálunk előállítani, amit mások nem tudnak nagyon hatékony módon, és ez még sokkal fontosabb lesz. Nem a monoszektorokat ismételgetem, diversifikációra van szükség, de a koncentráció is nagyon fontos a kritikus tömegben, a specializációkban, amikor autóiparról vagy repülőiparról van szó, mielőtt elkészül ez a jelentés, szükség lenne arra, hogy megnézzük, hogy milyen iparágakról van szó. Vajon megint új, új, újra munkadokumentumról van szó? Akkor rossz irányba haladunk szerintem. Maconi asszonyt hallották. E, megnézzük majd, hogy vajon egyetérte az alami elhangzott. Szeretne még valaki hozzászólni most? Most vitatkozunk előről erről a munkadokumentumról, tehát bárki hozzászólhat. Mm. Hogyha senki más nem kért szót, akkor újra Geyer úrré a szó parancsoljon. Meg szeretném köszönni a hozzászólásokat, hiszen ez lehetővé teszi számomra, hogy még egyszer világosá tegyem, hogy mi a jelentés célja, és mi nem célja. Deli asszony ugye nincs itt. A néppárt jelentéstevő asszonya, Maconi asszony nincs itt, de hát a Ghost jelentést, a, az árnyék jelentéstevő árnyéka itt van, Van Nisztelrooy, hát akkor neki címzem, amit mondani akarok. Nem arról van szó, hogy milyen iparpolitikát akarunk, mi miért nem. Hiszen ez az ITRE hatásköre. Nem azért ülök itt, nem úgy ülök itt, hogy a kommunista időszak terve tervirányításos rendszerét bevezessem. Nem, erről szó sincsen. Arról sincsen szó, hogy most zöld, vagy szürke, vagy akár sárga, vagy akármilyen színű munkahelyek jöjjenek el létre. Erről sincsen szó. Hát miről van akkor szó, kérdezzük meg. Nos, arról, hogy megvilágosítsuk, hogy vannak ipari régiók az Európai Unióban, amelyek a monostruktúra okán specifikus hátrányokkal rendelkeznek. Különböző tanulmányokat olvastam el, amelyek, ezekkel, amelyek azokkal a régiókkal foglalkoztak, melyek meghaladták ezt a krízist, ezek a régiók Nyugat-Európában vannak, azért, mert a strukturális átalakulások, amelyeket megvizsgáltam, például a Rúr vidékben, Lille környékén, vagy Manchester környékén, vagy pedig Lüttich, Liège környékén. Nos, ezek olyan ipari régiók, ahol a transfereket végrehajtották, az átalakítást végrehajtották, az új tagállamokban ezt még nem tudták megtenni. Nos, a Rúr vidékről ö, be tudok számolni. Voltak emberek, két típus ember volt, volt a bányász, vagy az, aki fizikai munkát végzett, és voltak a menedzserek. De középosztály, amely voltak éppen rugalmas és dinamikus lendületet adhat a gazdaságnak, nem, nem létezett itt. Második példa. Nem tudunk sehol sem egy olyan, akár egy kertben egy gödröt ásni, hogy ne találkozunk fel nem robbant bombákkal a második világháborúból, illetve ipari hulladékkal. Tehát, hogyha ilyen a helyzet, akkor meg kell tisztítani a területet, és hogyha meg kell tisztítani, akkor erre csak a közforrásokkal van lehetőség. pedig er, akkor két lehetőség áll előttünk. Vagy betelepítjük a területeket erdővel, vagy pedig, és hogyha beterepítjük ezeket a területeket, akkor tényleg zöldmezős beruházásokat akarunk kialakítani, bár pedig zöldmező már addig van, ráadásul ezeket a környezeti értékeket nem akarjuk feláldozni, vagy pedig tehermentesíteni kell ezeket a területeket környezetpolitikailag. És ilyen módon az ipar politikai kérdéseket fel kell tenni, és jelentésem ezt teszi, ezeket a kérdéseket fogalmazza meg. Igen, öné a szó Fanny képviselő, parancsoljon. Nem, de igen, de mégiscsak nem. Nem tudjuk megváltoztatni a jelentés címét? Hát változtassuk meg a jelentés címét, és ezzel megoldottuk az én problémámat is. Um, on substance, I would refer the question to, to Mr. Geyer on the form... úrnak adom meg a szót, ami pedig a, forma, a, a dolog tartalmat illetően, de a formális kérdés illetően az elnökök értekezletéhez kell fog, fog, fordulni. Regionális stratégiákról az ipar, Európai Unió ipari térségeiben ez a címe Ez volna a címem, és ez a címe, de sokkal inkább azt kellene mondani, hogy a nehézipar nehéz helyzete a rekonstrukcióra szoruló ö, térségekben. Hogyha szabad, mondja Geyer képviselő. Hát szívesen tisztázom ezt önnel bilaterális módon. Persze most ezekre az ipari régiókra koncentráltam, de hát ez ugye a néhány héttel ezelőtt megtartott meghallgatás témája is volt. Hogyha mindez, amit mondtam Van Nisztelrooy képviselő, nem tudom az ön elvárását megszólítani, biztos, hogy bilaterálisan meg tudunk egyezni, de az elnök asszonynak igaza van. Hogyha a cím mögött cím alapján mást várna, és ezért más címet akar adni a jelentésnek, akkor egy teljes politikai eljárást, egy lavinát indít el. És úgy gondolom, hogy igazából a politikai vita nincs is köztünk, tehát ne lovagoljunk a címen. Nos, tehát döntést kell hoznunk ma e kérdésben, és ha jól értem, bilaterálisan folytathatja két kollega vitát, hogy jól megértsék egymás szándékát. Minden esetre Jelzem, hogyha megfogalmazódik az a szándék, hogy módosítsuk a jelentés címét, akkor ez egy két hónapos folyamatot indít el, ugye be kell vinni az elnökök értekezlete elé ezt a javaslatot. Ezért ezt el akartam volna kerülni. Várjuk tehát, hogy a következő alkalomra, amikor a dokumentum napirenden lesz, tisztázzák ezeket a kérdéseket. és ezzel azt hiszem, hogy lezárhatom ennek a napi rendi pontnak a vitáját, és most tartjuk meg a koordinátorok ülését, a koordinátorok ülése után pedig emlékeztetek mindenkit, hogy csak angol nyelven egy nyitott koordinátorülést tartunk, Hán biztos kabinetjének tagjaival, akik eh, a csúcs eh, részleteiről fognak beszámolni nekünk. 6.30-kor tartottuk volna ezt, hogyha korábban befejezzük a munkánkat, akkor reméljük, hogy korábban megérkeznek, de mondom, legkésőbben fél hétkor itt vannak Hán biztos munkatársai. Ezzel pedig most kérem, hogy a koordinátorok maradjanak az ülésteremben és az ALDE részéről, ha jól értettem, nincsen koordinátor. Tehát, hogyha van egy, politi- egy tanácsadó az ALDE részéről, aki maradni akarna a koordinátor helyett, akkor kérem maradjon.